hozzáférhető mindenki számára. Van-e valakinek megjegyzése ezzel kapcsolatosan? Úgy látom, nincs. Tájékoztatnám önöket arról, hogy akkor ezzel elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet.